Chers collègues, je vous propose de démarrer. hogy a Tehát a Környezetvédelmi közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság ülését kezdjük meg. Én nagy örömmel vállaltam az elnöki tisztségeket, és tolmácsolom önöknek elnökünk elnézéskérését. kérését hát nem tud itt lenni. Az első napi rendi pontunk a napi rend elfogadása, ha nincsen senkinek ellenvetése, akkor ilyen formájában elfogadottnak vesszük, úgy látom, hogy nincs. Elfogadtuk tehát a napi rendet. Az elnök közleményei következnek. Stefadonia az Ambis titkárságából el fog, jön, el fog menni. Nora Kovacseva jön vissza egy év után az EMIS vizsgálóbizottságból, tehát mindkettőt üdvözlöm a Környezetvédelmi Bizottság nevében, és azt javaslom, hogy a harmadik napi rendi pontra térjünk rá. Az elnök közleményei a koordinátorok 2017. április 11-i ajánlásairól, a koordinátorok ajánlásait mindenkinek elküldtük elektronikus formában, tehát hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor ezeket is elfogadottnak vesszük. Úgy látom, nincs ellenvetés, akkor tehát elfogadtuk a koordinátori ajánlásokat, és azt javaslom, hogy térjünk át a negyedik pontunkra. A napi renden az eszmecserére tehát, eszmecsere a bizottsággal az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról. És rögtön meg is adnám a szót Nikelsz úrnak, aki a bizottságot képviseli itt a teremben. Nik úr, elnézést kérek, rosszul ejtettem ki a nevét, tehát megadom ennek a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy az Európai Bizottságnak lehetőséget biztosítottak arra, hogy az első végrehajtási jelentést bemutathassuk itt az átültetésekről szóló irányelvről. Ez egy valódi európai sikertörténet, azt kell, hogy mondjam. És adatokkal szeretném kezdeni az előadásomat. 2015-ben több mint szer adományozásra került sor az Európai Unióban, és ennek eredményeképpen több mint 33 ezer szervált ültetés valósulhatott meg. Ez 29%-os növekedést jelent 2006-hoz képest, ami igen jelentős. Minek az eredménye ez? Nagy növekedés történt az élő adományozásban, 56%-kal több az élő adományozás, és 21%-kal nőtt a donorok száma nagyon jelentős, és ez a növekedés, ahogy mondtam, de kiváló hír ez az európai betegeknek, mert az szervátültetés gyakran életmentő, és nincs is alternatívája. Viszont nem lehetünk elégedettek az eredményekkel, mert még mindig nagyon sokan veszik el az életüket úgy, hogy a várólistán szerepelnek, de nem jutnak szervhez. Tehát állandóan emlékeztetnünk kell magunkat. Ha megnézzük az adományozási arányokat országonként, tagállamonként, akkor lehet látni, hogy nőtt az arány gyakorlatilag minden tagállamban. De még valamit láthatunk, hogy az pedig az, hogy nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok között. Ha megnézzük Spanyolországot, illetve újabban Horvátországot, láthatjuk, hogy 40 adományozó van 1 millió főre, ez gyakorlatilag a világon az egyik legmagasabb adományozási ráta. Közben vannak más országok, ahol jelentősen kisebb. Ez előfordul, hogy tízszer kevesebb a szervadományozók száma aránya. És hasonló képet mutathatnék az élő donorokról. Itt Hollandia és az Egyesült Királyság vezeti a listát. A bizottság véleménye szerint ezekből az adatokból egy következtetést lehet levonni, még mindig bőven van potenciál az európai együttműködésre, tehát tanulhatunk egymástól, hogy hogyan működjünk jobban, úgy, ahogy Horvátország a spanyol példát eltanulta. Ez volt tehát a munkánk középpontjában a 2010 per 53 per EU-s irányelvvel kapcsolatban a szervadományozás eltültetés két pilléren nyugszik. Az egyik a 2010-es irányelv, amit a tanács és a parlament fogadott el. Itt voltak a minimális minőségi és biztonsági követelmények az átültetése, illetve a másik pillér pedig az önkéntes együttműködés, amely egy cselekvési tervre alapul a jogszabály által nem lefedett területeken. Például az átültetési rendszer hatékonysága, a szervek rendelkezése, rendelkezése állása és egyéb területek tartoznak ide. Az oka annak, hogy a bizottság ma itt van önök előtt, az, hogy az első jelentést készítettük el a szervadományozási, a szervetültetési irányelvről, és ahogy mondtam, minőségi és biztonsági előírásokról van szó, amelyek az egész ellátási láncban jelen vannak, az adományozástól a beültetésig, az ellenőrzés és a szállítás is ide tartozik tehát az első végrehajtási gyakorlatban arra a kérdésre összpontosítottunk, hogy vajon a tagállamok megfelelő felülvizsgálatot vezettek-e be ebben az ágazatban, és itt jó hírekről számolhatok be. Az irányelvnek megfelelően minden tagállam az érintett felelős hatóságot létrehozta. A grafikonból viszont az is, viszont az is látszik, hogy különböző modelleket alkalmaznak a tagállamok. Van, ahol csak egy hatóság van, vannak olyan tagállamok, ahol akár négy is van. A bizottság szempontjából ezt teljesen elfogadható, amennyiben a szabályok világosak és megfelelő koordináció zajlik a szereplők között. Egy másik érdekes aspektus, amit megvizsgáltunk, az, hogy a tagállamok a beszerzést más országok orvoscsapatainak is engedélyezik, és ennek bizony van értelme, hiszen nem lenne értelme annak, hogy minden tagállamban legyen szív- vagy tüdőátültetési központ, mert nincs annyi eset egy évben, hogy az ilyen drága programokat minden tagállam fenntartsa és fizesse. Tehát ebből kifolyólag vagy többoldalú, vagy kétoldalú szerződéseket kötnek a tagállamok, és így a tapasztalt országok orvoscsapatai a szomszédos országokban vehetnek ki szerveket, és cserébe a tapasztalt országok beengednek betegeket a kevésbé tapasztalt országokból, hogy részt vehessenek az ő átültetési, szervátültetési programjaikban. Így tehát több szervet tudnak felhasználni a betegek előnyére. Ez az igazi európai együttműködés, ami a szolidaritáson és az előrehaladáson nyugszik. Ez az önök kiváló munkájának eredménye, amelyet a szervelt ültetési irányelvben végeztek. Most akkor a cselekvési tervre térek rá Dióhelyban. A közös fellépések, tanulmányok mind-mind lehetővé teszik a nemzeti hatóságoknak, hogy együttműködjenek. Mondok egy tipikus példát, a twinning programok például, ahol a tapasztalt országok képzik ki úgymond a kevésbé tapasztaltakat, vannak például a szervátültetés koordinálóinak közös képzési programok, vagy pedig informatikai platformok, most is van egy ilyen, ahol a többlet szerveket felajánlhatják a tagállamok. Ezt leginkább a gyerekek által adományozott szervek felajánlására használták, mert ugye orvosilag az egészségügyi specifikus jellemzők miatt eléggé korlátozott a felhasználhatóság. Ezen kívül egy eszköztár is elkészült, amelynek segítségével a kevésbé tapasztalt országok is kifejleszthetik a saját programjaikat. 2015-ben jár le a cselekvési terv, most járt le, és most zajlik az értékelés, még a nyár előtt elérhető lesz majd az értékelésről szóló jelentés. Elég jelentős finanszírozást kaptunk az Európai Parlamentnek hála, és nagyon Örülünk ennek, megköszönjük ezt. Két fő eh, projektet eh, működtetünk, az egyik a krónikus vesebetegségekkel foglalkozik, a másik pedig a társadalom tájékoztatásával. Amennyiben még nem rendelkeznek elég érvel, hogy ezt az együttműködést erősítsék, akkor hadd hívjam fel a figyelmüket még egy fontos elemre. A szervek nem csak életeket mentenek, ami persze a legeslegfontosabb, hanem pénzt is megtakaríthatunk a szervadományozással. Ez a dia régebbi adatokat tartalmaz, de még mindig érvényesek ezek a számok. Ha megnézzük a dialízis kezelések számát az Egyesült Királyságban, hogy ugye ez mennyibe kerül, ha összehasonlítjuk ezt a vese átültetéssel, akkor látható, hogy akár 80%-kal csökkennek a költségek minden évben, amennyiben a, amely, amit a beteg még túlél él a szervetültetés után, és ez 500 millió fontos megtakarítást jelentett például nekik, nem beszélve arról, hogy az érintett személy a munkaerőpiacra is visszatérhet. Ezzel lezárom a rövid bevezetőmet, de még egyszer szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek a kiváló munkáért, a szervadományozás és szervetültetés témájában, mert az én véleményem valóban az, hogy ez egy európai sikertörténet előfordul, hogy vannak olyan sikertörténetek, amelyeket kevesen ismernek, azt hiszem, hogy ez is egy ilyen. Amennyiben kérdéseik vannak, én és kollégáim állunk a rendelkezésükre, köszönöm szépen. Megköszönöm az osztályvezetőnek az előadást, elfelejtettem említeni, hogy az egészségügyi főigazgatóság képviseletében volt itt osztályvezető úr, és átadom a szót a többi bizottsági kollégának, amennyiben szólni kívánnak. Meszmer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a bizottságnak is az előadást. Alsó Szászország parlamentjában is tevékeny voltam, és tudom, hogy mennyire szükség van a szerv adományozásra. Sajnálom azt, hogy Németországgal kapcsolatban nincs egy ilyenfajta ö, együttműködés. A kérdésem az az, hogy hogyan működik ez. Ha azt mondják, hogy itt van ez az irányelv, és van egy csere a tagállamok között, és ez önkéntes ö, csere, van -e egy olyan fajta ö, csere, amelyben minden 28 tagállam részt vesz? Vannak-e ilyen találkozók? Ez az első ilyen kérdésem. A második pedig, Csodálkoztam azon, hogy Ciprus, Olaszország és az Egyesült Királyság együtt működtek, és ez az együttműködés valóban működőképes volt, hát nem nincsenek túlságosan közel egymáshoz ezek az országok voltak, különleges járatok, repülőjáratok. Én ezt hittem, hogy inkább a szomszédos országok működnek együtt, például Luxemburg és Franciaország, de hát az Egyesült Királyság és Ciprus eléggé messze vannak egymástól. Voltak egy nehézségek, amelyeket le kellett eh, küzdeni, vagy minden eh, kivitelezhető volt-e? A második eh, kérdésem ez volt, a harmadik pedig, önök azt mondták, hogy Hollandia éllovas. Ha jól tudom, Hollandiában, ha jól tudom ezt, az a helyzet, hogy ha valakit baleset ér, akkor automatikusan kiveszik a szervet, kivéve, hogyha e, ez ellen életében kifejezetten tiltakozott. Nem tudom, hogy Németországban így van-e, szerintem ez nincs így szabályozva, akkor úgy gondolom, hogy talán itt arról van szó, hogy jobban tájékoztatják az állampolgárokat. Köszönjük szépen, Messner asszony! Most Deli kolléganőnek adom meg a szót. Thank you, Chair, um, and thanks. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen a bizottságnak is. Nagyon pozitív volt számomra, hogy a százalékos arányok emelkednek, és 29 százalékra emelkedett az adományozások aránya. De a helyzet még mindig az, hogy a szervek iránti kereslet továbbra is magasabb, mint a kínálat, és láthattuk a prezentációban is, hogy például 2012-ben 4000 beteg volt az Európai Unióban, aki életét vesztette, miközben várólisten volt egy szervát ültetésre várva. És ami még agasztóbb, az az a 64 ezer beteg, aki kezelés nélkül marad. Ez mutatja, hogy mennyire fontos a lehető legjobban eh, népszerűsíteni a szerv eh, donációt, és eh, hogy mennyire fontos, hogy megfelelő jogalkotási keretet is készítsünk ehhez. És elnök úr, ha szabad, akkor megragadnám az alkalmat, hogy kihangsúlyozzam a donáció fontosságát. Mert az Egyesült Szervátültetési Hálózatot idézve azt tudnám mondani, hogy a szervdonor nélkül nincs történet, nincs remény, nincs átültetés, de ha van egy szervdonor, akkor a fájdalomból remény lesz, és ez egy igazi ajándék. Tehát fontos azt az üzenetet közvetítenünk, hogy a szerv donációt továbbra is támogatni kell a tagállamokban. De megértem azt is, hogy az Európai Uniónak korlátozott kompetenciája van ezen a területen, és a legtöbb esetben addig terjed ki, hogy a tagállamok közötti együttműködést támogatni tudjuk. Mindazonáltal őszintén nagyra értékelem azt a sok erőfeszítést, amelyet mindenki tett azért, hogy magas színvonal biztosítás érdekében jogszabályokat fogadjanak el. A tagállamok rendszerei között nagyon élesek a különbségek. Vannak olyan országok, amelyekben teljesen a kétoldalú megállapodásoktól függ ez a rendszer. Az én hazámban Máltán ez így van, de azt gondolom, hogy itt nem csak a tagállamoké a feladat, hanem az is fontos, hogy uniós szinten népszerűsítsük ezt a témakört. És figyelembe véve az Európai Unió kompetenciáit ezen a területen, figyelni kell még ezen kívül a tagállamok között fennálló különbségekre, ahogy az a prezentációban is szerepelt és figyelni kell arra is, hogy szükség van arra, hogy a közvélemény és a köz viselkedése megváltozzon, megforduljon. Így tudjuk biztosítani, hogy növekedjen azok aránya, akik haláluk esetén szervdonációt választanak. Az élő donor esetében pedig szeretném a bizottságot megkérdezni és több információt kérni arról, hogy először a határon átnyúló csere hogyan működik, és hogy a bizottság úgy gondolja, hogy ezt szükséges fejleszteni, illetve hogy a bizottság szerint melyek azok a legfontosabb lépések, cselekvések, amelyeket a tagállamok, illetve az EU egésze megtehetne annak érdekében, hogy olyan helyzet álljon elő, ahol ha nem is nullára, de sikerül a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni a várólistán lévők számát, és azokét is, eh, akik eh, életüket vesztik, miközben eh, szervátültetésre várnak. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Dali asszony. Most Odvényi kollégája a szó. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, jó lenne összefoglalni azt, amit eddig eh, megtudtunk. És szeretném a frakcióm nevében először elmondani néhány észrevételemet. Az irányelv nagyon hasznos, és eh, növeke, növe, növelni tudja a határon átnyúló együttműködést. Az emberi szervek átültetése területén ez egy nagyon fontos előrelépés, és az öt éves nemzeti jogba való átültetési időszak után a progresszív bevezetés egyre jobban megvalósulhat. A kompetens hatóságok kérdése még függ az értelmezéstől. Az élő donor egy kiegészítő forrás ahhoz képest, ami az elsődleges önkéntességen alapuló és ellenszolgáltatás nélküli adományozás. Mindenképp meg kell akadályozni az emberi szervek kereskedelmét, illetve a szervcsempészetet. Szerencsére az Európai Unión belül nem okoz problémát az illegális szerv kereskedelem, de Európán kívül ez egy embertelen és nagyon erőteljes üzletág, és erre szintén oda kell figyelnünk. Ami az emberkereskedelmet illeti, amennyiben annak célja a szervek átültetése, ez is jelentős biztonsági kockázatot jelent. És ebben az esetben a biztonság területén kompetens személyeknek is külön kell erre koncentrálniuk. A baleset esetén tájékoztatni kell az illetékes sebészeti osztályt, tudjuk, hogy ez is nagyon fontos. Végül pedig szeretnénk hangsúlyozni, hogy a magasan képzett egészségügyi személyzet képzése nagyon fontos, hiszen ők kulcs szerepet játszanak a szerváltültetésben. Ezért az Európai Szerváltültetési Képzési Program a donorokra és a koordinátorokra koncentrálna, ez is létfontosságú. Ez egy általánosabb megjegyzés, és hadd emeljek még ki ezen kívül néhány konkrétabb kérdést a saját hazám kapcsán, és most anyanyelvemre váltok. Alkalmazása során felmerül a külföldi donor által adott beleegyezésre, vagy tiltakozás hiányára vonatkozó adatok ellenőrzésének problémája. Az EU tagállamokban jelenleg nincs egységes útmutatás vagy gyakorlat a beleegyezés vagy tiltakozás hiányának ellenőrzésére. Itt hangsúlyoznám az ellenőrzést, ha egy állampolgár külföldön válik. Tehát hangsúlyozni szeretném, külföldön válik agyhalottá a területi hatály elvének alkalmazása következtében ezekben az esetekben nem feltétlenül tud érvényesülni egyszerűen az önrendelkezési jog tiszteletben tartása. Ha egyetértünk abban, hogy a szervadományozásra vonatkozó jogszabályokat a személyi hatály és nem a területi, tehát személyi hatály és nem a területi hatály mentén indokolt megítélni, akkor lehetőség nyílna a beleegyezés vagy a tiltakozás hiányának szervezett és dokumentálható ellenőrzésére. Ez egy nagyon fontos kérdés, a dokumentálás ellenőrzésére. Ha egy külföldi állampolgár halála után felmerül a szerdonáció lehetősége, akkor az ellátás nyújtó helyen illetékes hatóság feladata lenne felvenni a kapcsolatot az elhunyt állampolgársága szerint illetékes hatósággal, és ott hatályos jogszabályok szerint megtörténhetne a beleegyezés vagy a tiltakozás hiányának ellenőrzése. Ez egy javaslat, és ez a megoldási javaslat szervezet és visszakereshető módon biztosítaná az önrendelkezéshez való jog tiszteletbe tartását. Hangsúlyozni szeretném, mikor azt gondoljuk, hogy ez kirívó eset, több ezer ilyen esettel lehet a gyakorlatban találkozni évente. Köszönöm szépen! Merci beaucoup, monsieur. Köszönjük szépen, Hölvényi úr. Most Dormano asszony következik. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unióban az a helyzet, hogy a legtöbb tagállam a hallgatólagos, vegyes vagy pedig explicit hozzájárulás rendszerével dolgozik. Tudjuk, hogy mindössze 20%-a kerül a szerveknek felhasználásra, és ezért a hallgatólagos beleegyezést erősíteni kell. Ez tehát az első fontos téma. A második kérdésem pedig az lenne, hogy a bizottság tervez-e a szervkereskedelmi hálózatok ellen fellépni, hiszen ezek virágoznak Európában. Ez különösen a jelenlegi gazdasági válság keretében fontos kérdés. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most ismét Dominik Snikász úrnak adok szót, és a bizottság részéről szeretném, hogyha válaszolna a kérdésekre. Parancsoljon osztályvezető úr. Thank you very much. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a kiváló kérdéseket is. Megpróbálom ezeket sorrendben megválaszolni. Meissner asszony azt kérdezte, hogy bizonyos országok, például Németország részt venne egy ilyen projektben. A válaszom erre az az, hogy minden ország részt vesz a munkacsoport találkozóin, és minden tagállam részt is vehet, és de facto meg is teszik ezt. Például Németország egy olyan projektet vezet, amelyet az Európai Parlament finanszíroz jelenleg. Németország nagyon is aktív szerepet vállal ezekben a találkozókban és ezekben a projektekben. Hogy lehet az, hogy egy Egyesült Királyság, Ciprus együttműködtek, ez valószínűleg történelmi okokból van így. Egyértelmű, hogy vannak itt korlátok. Egy szív esetében négy óra az, amíg életben lehet ezt tartani, tehát mindenképpen ez korlátozza a lehetőségeket, de ha megnézzük Olaszország és Ciprus távolságot, akkor itt sok mindent meg lehet tenni még az Egyesült Királysággal is, és Ciprus között is, még a szív és tüdő transplantáció esetében is ezek a szervek viszonylagosan rövid szállítási idő tartamot bírnak csak el. Az etikai kérdések nemzeti kompetenciába tartoznak, nemzeti illetékességbe tartoznak, ez függ a kultúrától, a társadalmi értékektől az adott országban, és igaz az, hogy nagyon más rendszerek vannak. 17 olyan ország van, amelyek részt vesznek az opt-out, amelynek opt-out rendszere van. Vannak olyan országok, mint Németország, ahol opt-in rendszer van, és vannak olyan országok, ahol a két rendszer keveredik. Szeretném hangsúlyozni azt, még akkor is, hogy különbözőek a rendszerek, még akkor is gyakorlatban a különbözőségek nem olyan nagyok, mert még az olyan országokban is, ahol feltételezett eh, együttértés van, a családokat általában felkeresik, és eh, szerintem ez is nagyon hasznos. Látni lehet így, hogy a potenciális eh, donor kifejezte korábban az akaratát. Véleményünk szerint ez egy jó elv, mindenhol. Véleményem szerint ez közvetve már válasz az ön kérdésére is, ugyanis véleményem szerint nagyon fontos az, bár ez nemzeti illetékességi kör, nagyon fontos az, hogy mindig is egyeztessünk a származási hely e, ilyen az, a családdal, a szűk családdal, férjel vagy feleséggel, meg kell kérdezni azt, hogy egyetértenek-e a szerv adományozásával. Dali asszony kérdései. Hangsúlyozni tudom azt, amit elmondott, hogy még mindig sokan vannak a várólistákon, és sajnos sokan meg is halnak, évi átlagban négyezren. Ez nagyon problémás. A várólista kérdése, és erről már korábban is beszéltünk a találkozónkon, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert vannak olyan országok, ahol nagyon sok az adományozás, és a doktorok ezáltal inkább hallanak arra, hogy valakit várólistára helyezzenek, és olyan országokban, ahol valami miatt csökken az adományozási kedv, botrányok miatt, például Németországban, az orvosok kevésbé teszik rá a várólistára a betegeket. Tehát a várólista az csak egy indikátor, ez nem tartalmazza teljes igazságot. De mindenképpen problémás az, hogy sokan meghalnak, és ezt mindenképpen arra kell bennünket ösztönözön, hogy tegyünk valamit. Az önök parlamenti támogatása nagyon fontos, ugyanis önök hazájukban is felszólalnak választókerületükben is, beszélnek más politikusokkal is. Van egy projekt, amit a parlament finanszíroz, egy olyan projekt, amely inkább, inkább felhívja a közélemény figyelmét a szerv adományozásra, újságírói műhelyeket is szervezünk. Nagyon jó ezeken is részt venni, és ezáltal is lehet serkenteni az adományozási kedvet. A határokon átnyúló cserek kapcsán vannak bilaterális és multilaterális szerződések. A multilaterális szerződések esetében három modell van, az itt van a Eurotransplant, Ausztria, Magyarország, Luxemburg és Horvátország tartozik ide. A Skandia Transplant, a nevében is benne van, ez főként a skandináv országokra vonatkozik, és itt van még a Southern Alliance, ez Olaszország, Franciaország és Spanyolország együttműködését tartalmazza. Rendszerszerűen végeznek cserét, és multilaterális megállapodás keretében teszik ezt, és ez jól működik. Vannak még bilaterális szerződések is. Az egyik ilyen projektünk által létrehoztunk egy modell szerződést, amelyen meg lehet könnyíteni a az államok közötti cserét, ez is jól működik, és azt láthatjuk, hogy ezeket a szerződéseket egyre inkább alkalmazzák. Sajnálatos módon nincs itt nálam a pontos számadat, de a Eurotransplant, a Scandia Transplant esetében szisztematikusan Belgiumból, Németország vagy Ausztriába visznek szerveket, vagy fordítva. Volt egy kérdés, amely a szelfkereskedelemhez kötődött, teljes mértékben igaza van, az európai jogrendben mi az önkéntes nem fizetett szerv adományozásról beszélünk, és ez pontos ellentétje a szerv kereskedelemnek. Tudjuk, hogy a valóság sokkal komplexek, hogyha megvizsgáljuk ezt a kérdéskört, akkor azt láthatjuk, hogy vannak olyan betegek, akik külföldre mennek azért, hogy szerv átültetést kapjanak, és néha a szervnek az eredet eléggé bizonytalan. Azt is láthatjuk, hogy a betegek interneten keresnek szervet, a közösségi oldalokon, tehát a valóság ennél sokkal összetettebb, viszont a jó hír az az, hogy minden illetékes hatósággal ezt megvitattuk, mindenki nagyon éber, és amint jelzést kapnak, ilyen esetre vonatkozólag fellépnek. És szerintem ez a legjobb, amit tehetünk, amellett, hogy képzéseket tartunk, és felhívjuk a figyelmet erre. Az is jó hír, hogy nem vagyunk egyedül ezzel a kérdéskörrel, a az Európa Tanács egy megállapodást fogadott el, és a vilá- egészségügyi világszervezet is egy nyilatkozatot készít ebben a szellemben. Tehát a, globálisan van egy ilyen egyetértés abban, hogy nem lehet pénzt kérni a szerv adományozásért. A képzés kapcsán számos programot Finanszíroztunk már a, például a transplantációs koordinátorok képzését, ez nagyon fontos, és volt egy másik projekt is Hollandia és Magyarország részvételével, ahol a sebészek kaptak továbbképzést nagyon jól képzett holland sebészektől, egy videót is készítettek, ezt máshol is fel lehet használni. Ez a videó arról szól, hogyan lehet ezt a szert adományozást a lehető legjobban elvégezni. Dolanú asszony a beleegyezési rendszerről kérdezett. Szerettem volna felhívni a figyelmüket arra is, hogy a donációs arányok nem mindig a paciens beleegyezésétől függ, hanem a teljes rendszertől. Hogy a német példát hozzam fel, nagyon magas a beleegyezési arány, 80%-os, de mégis nagy mértékben csökkent a szervadományozás. Miért? Azért, mert botrányok voltak, és a kórházban lévő embereket már nem érdekli az, hogy ezzel foglalkozzanak. Lehet, hogy botrányba keveredek. Tehát nagyon fontos a beleegyezés kérdése, de ez nem az egyetlen elem. A teljes rendszert kell jól megvalósítani, és így lehet több adományozást elérni. Tehát a beleegyezés maga nem igazán annyira döntő az adományozási arányok szempontjából. A szerb kereskedelemről pedig már beszéltem. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, monsieur. Köszönjük szépen az osztályvezető úrnak. Azt javaslom, hogy ha senki más nem szeretne szót kérni, akkor térjünk át a következő napi rendi pontra. Most az ötödik pontról fogunk beszélni. Ennek a témája egy eszmecsere a bizottsággal arról a jelentésről, amely a tagállamok felügyeleti programjait értékeli a tengeri stratégia keret irányelv alatt. Most megadom a szót a bizottságnak. François Becken út van itt velünk, az MV főigazgatóság C igazgatóságáról. Öné a szó, igazgató úr. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Valóban nagyon örülök, hogy itt lehetek ma délután, és hogy eszmecserét tarthatunk a tagállamok felügyeleti programjairól. Január 16-án fogadta el ezt a jelentést a bizottság, elnézést egy kicsit előre szaladtam a diákkal. Azzal kezdem, hogy elmondom, hogy néz ki az a folyamat, amely a tengeri stratégia keretirányelvben megfogalmazásra került. Az EU-s tagállamoknak stratégiát kell kidolgozniuk, ez a sarokköve az egésznek, ezeket hat évente kell felülvizsgálni. Az itt látható infografika azokat a lépéseket mutatja, amelyeket a tengeri stratégiák kifejlesztésében követni kell. Először is egy kezdeti értékelésre van szükség, a tagállam tengereit fel kell mérni. Ez az előfeltétele annak, hogy a munka megfelelően el legyen támasztva. A második pont az, hogy meghatározzuk azt, amit mi jó környezetvédelmi állapotnak nevezünk, és hogy milyen állapotot kell elérni ahhoz, hogy a tengertől függő ökoszisztémák megfelelően tudjanak élni. A harmadik a felügyeleti programok kidolgozása is fontos, végül pedig végre kell hajtani azokat a célzott intézkedéseket, amelyek elérik a jó környezetvédelmi állapotot. A jelentés aminek a fő eredményeit most be fogom mutatni. A tagállamok ellenőrzési programján alapul. Ellenőriztük, hogy ezek a programok megfelelőek-e, és hogy követik-e a tengerek állapotát, és megfelelnek-e az irányelv céljainak. Az általunk elvégzett elemzés azt mutatja, hogy a tagállamok jelentős erőfeszítést tettek, ez természetesen pozitívan értékelhető, ugyanakkor a jelentés azt is kimutatja, hogy további cselekvésre van szükség a legtöbb tagállamban. Így lehet a tengerek megfelelő és időszerű vizsgálatát biztosítani. A bizottság azt a következtetést vonta le a jelentésben, hogy egyik tagállami felügyeleti program sem teljesen fedi le az irányelv követelményeit, eh, amelynek az a célja, hogy eh, a már körvonázott eh, jó környezetvédelmi állapot felé való haladást rögzítse. Ahogy ezen a dián is látható, Lettország, Szlovénia, illetve Portugália olyan programmal rendelkezik, ami nem megfelelő az irányelv követelményein, illetve a tapasztalatokon alapulva. Bulgária, Hollandia, Finnország és Spanyolország fejlesztették ki a legmegfelelőbb programokat, tehát ezek az országok teljesítenek a legjobban. És az összes többi megfigyelési program a részben megfelelő kategóriába esik. Láthatják tehát, hogy itt vegyes a kép. az előrehaladás állapotán, tehát mindenképpen lehetne még javítani. Most próbálok áttérni a következő diára. Hadd folytassam egy másik fontos eredménnyel, amire jutottunk a jelentés elkészítése során, ez pedig az, hogy a megfigyelési programok nem voltak azonnal működőképesek. Csak igen kevés tagállamban volt 2014-ben már működő program. És nagyon sok országban, csak 2018-ban vagy akár 2020-ban válnak ezek a programok valóban használhatóvá. Természetesen ez problémát okoz a megkövetett erőfeszítés szempontjából, hiszen az irányelv teljesítésének számszerű céljait így nehezebben lehet elérni. Még egy probléma a megfigyelés hatája. A bizottság úgy látja, hogy egyes nagyon specifikus aspektusok megfigyelése ami más jogszabályok keretében még nem került megfigyelésre, az itt sem megfelelő. Később majd mondok nagyon konkrét példákat. A nem őshonos fajok, a tengeri szennyeződés, illetve a hangos zajok. A tengeri környezetnek ezen konkrét aspektusai közvetlenül kapcsolódnak más jogszabályok alkalmazásához. Ilyen például a tájidegen özönfajokról szóló jogszabály. És mi lesz a következő lépés? Az általános elemzés nyomán, amelyet a jelentésben is leírtunk, a bizottság próbál általános ajánlásokat megfogalmazni, és nemzeti iránymutatást is adni a tagállamoknak. Ennek az a fő célja, hogy a megfigyelést megfelelővé tegyük, és hogy minden eh, a jogszabályban szereplő követelményt bevonjunk a megfigyelésbe, és mégpedig minél hamarabb. A tagállamoknak a következőt kellene tenniük szerintünk. Először is eh, a lehető leghamarabb eh, meg kellene küzdeni azokkal a hiányosságokkal, amelyeket azonosítottunk, regionális és szubregionális szinten is, hogy a tengeri stratégiai keret irányelv feltételei teljesüljenek. Másodszor a tagállamoknak fokozniuk kell erőfeszítéseiket, hogy ne legyenek hézagok a megfigyelésben, és ezt már 2018-ra meg kellene tenniük. Emellett figyelembe kell venni a jelenleg is zajló felülvizsgálatot, amely a 2010-ben hozott döntést érinti, tehát a 2010 per 44 per 7 per EU számú jogszabály felülvizsgálatát. Végül pedig a tagállamoknak regionális vagy szubregionális szinten további koherenciára kellene törekedniük, különösen az egyik elemmel kapcsolatban, ami a regionális tengeri egyezmények témaköre. Fontos, hogy az értékelési módszereket is összhangba hozzák a tagállamok. A bizottság ezen kívül elkötelezte magát amellett, hogy magától is többet tegyen hozzá a folyamathoz, hogy az eredményeket biztosítani tudjuk. A bizottság konkrétan támogatni fogja a tagállamokat először is abban, hogy további összhangot keres az uniós jogszabályok között, amelyek a tengeri környezetre vonatkoznak. Ezt különösen úgy fogjuk megtenni, hogy felülvizsgáljuk azt a jogszabályt, amely a jó környezetvédelmi állapot kritériumait sorolja fel. A bizottság nagyon hamar el fogja fogadni az erre vonatkozó javaslatot. Másodszor folytatjuk a közös munkát a tagállamokkal, és egy intenzív folyamatot folytatunk a közös végrehajtási stratégián belül. Ez kapcsolódik ahhoz a keretirányelvhez, amelynek a keretein belül mi működünk. Ez irányítja a tagállamok erőfeszítéseit. Harmadszor meg fogjuk fontolni, hogy további finanszírozást kell adni stratégiai projekteknek, illetve támogató cselekvésekkel segítsük elő a következetességet. Kétoldalú találkozókat fogunk szervezni azokkal a tagállamokkal, amelyeknek a megfigyelési programja nem találtatott megfelelőnek. Támogatni fogjuk őket az utánkövetési munkában és abban, hogy igazodjanak a bizottság ajánlásaihoz. A következő lépés a tagállamok tengeri stratégiájában a megfigyelési programok után az, hogy beszámoljanak a tagállamok a bizottságnak a programokról és intézkedésekről, amelyeket megtettek a keret irányelv keretein belül. Ez 2016-ban kellett volna, hogy megtörténjen, de mostanáig csak 16 tagállam számolt be intézkedéseiről a bizottságnak. Természetesen ezért felszólítottuk azokat a tagállamokat, amelyek ezt nem tették meg, hogy minél hamarabb pótolják ezt a hiányosságot. Próbáltam röviden fogalmazni, elnök úr, annak érdekében, hogy jobban ki tudjuk használni ezt a korlátozott időt, de remélem, hogy ez az összefoglaló betekintést enged abba, hogy hogyan néztek ki mostanáig a fejlemények a megfigyelési programok kapcsán, és hogy milyen irányvonalat követünk a fontos jogszabályok végrehajtása keretében. A tengeri környezet kihívásaira ez lenne a legmegfelelőbb megoldás. Köszönjük szépen, igazgató úr! Most pedig megadom a szót a kollégáknak, akik szerettek volna hozzászólni. Először is Dali asszonyi a szó. Köszönöm szépen, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, hogy foglalkozik ezzel a témával. Számomra ez rendkívül érdekes, lehet, hogy azért, mert a földközi tenger egy kis szigetéről érkeztem, és eh, egy ilyen téma, egy olyan téma, amelyel minden nap szembesülünk. Különösképpen most eh, egy olyan kérdést szeretnék eh, koncentrálni, nagyon fontos, és amelyre nagy figyelmet kell fordítani. Arról szeretnék foglalkozni, amit elmondott a bizottság, hogy nem minden monitorozási program megfelelő. Ebben a tekintetben, amikor én átolvastam a jelentést, akkor volt egy terület, amely rendkívül érdekes volt számomra. A jelentés kiemelt számos területet, ahol javításra van szükség, ezt a bizottság is elmondta. Különösképpen vonatkozik a tengeri szennyeződésekre, tengeri szemétre. Ez nagyon fontos, hogy kitérjen ez a monitorozás a kisebb tengeri szemétre is. Láthattuk azt, hogy nincsen szisztematikus és összehasonlítható nyomon követése annak, hogy milyen hatással jár a tengeri szemét az élővilágra a tengerben, Hogyha magáról a monatrezási programokról beszélünk, és ezekről azt mondjuk, hogy ezek részben helyesek, akkor azt kérdezném a bizottságtól, hogy konkrétan milyen hatások vannak itt, és konzekvenciák vannak itt. Tudom, hogy a bizottság már néhány területet megemlített, ahol közvetlen hatások voltak tapasztalhatóak, de lehet, hogy ezt kicsit talán kibonthatnák. az általános ajánlások kérdése is fontos, amit a bizottság fogalmaz meg. Én értem azt, hogy a bizottság is elmondja azt, hogy mit tehetnének a tagállamok még jobban a monitorozás kapcsán, beleértve a regionális vagy kisebb regionális programokat, de mégis érdekes lenne tudni azt, hogy ha ezek az általános ajánlások a gyakorlatban is meg jelennek, akkor ez nehéz -e a tagállamok számára, vagy csak bizonyos tagállamok számára nehéz ezeket végrehajtani. Azért kérdezem ezt, hogy jobban megértsem azt, hogy egészen a mai napig miért nem vagyunk képesek olyan nyomankövetési programokkal rendelkezni, amelyek eh, megfelelőek. A bizottság azt mondta, hogy csak 16 ország jelentette a programjairól a mai napig. Tudom, hogy eh, önök eh, kapcsolatban állnak a többi tagállammal, és mi fog történni? Vannak határidők erre vonatkozólag-e? A bizottság próbálja elbiztosítani azt, hogy ezek a programok egy bizonyos időszakon belül megvalósuljanak? Mik lesznek a következő lépések? Utolsó kérdésem. Mit gondol az Európai Bizottság, mi a leghatékonyabb és legjobb stratégia Mindenképpen arra kell fókuszálni, hogy csökkentsük a hatást az emberi egészségre, az állatok egészségére, illetve mindenképpen meg kell akadályozni azt, hogy ez a tengeri szemét a tenger kerüljön. Köszönjük szépen, most Messner asszonyi a szó. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm a bizottságnak, és az a benyomásom, sőt elég gyakran előfordul az, hogy bizonyos fajta jogszabályokat aláírnak a tagállamok, de nem tartják azokat be. Az a benyomásom, hogy a tengeri politika kapcsán különösen igaz ez, ami egyébként sajnálatos, hiszen pontosan ez a tengeri keret irányelv célja az, hogy tisztán tartsuk a tengereket, és a még rosszabbat megakadályozzuk. Első kérdésem Szerintem nagyon jó volt ez a kis előadás a PowerPoint prezentációjukat megkaphatnánk? Jó lenne, ha azt megkaphatnánk. A második kérdésem, meddig kell az irányelvet végrehajtani? Ezt nem mondták. Érdekes lenne tudni ezt. Lehet, hogy már végre kellett volna hajtani. Ezt a harmadik kérdésem, önök mit gondolnak a monitorozás kapcsán? csak néhány kevés ország van, amely jól hajtja ezt végre, három nagyon rosszul, és csodálkozom azon, hogy Portugália ezen három ország között van, hiszen ők igazából a tengerből élnek. Meg van-e határozva az, hogy a monitorozás hogyan történjen? Általában delegált aktusokkal történik ez. A következő kérdésem a tagállamok esetében, Dali asszony ezt már elmondta, mit tesznek azért, hogy rábírják a tagállamokat arra, hogy mindezt végrehajtsák, megkaphatnánk a listát, hogy már tudjuk azt, hogy melyik tagállam hajtotta ezt már végre, melyik nem. Lehet, hogy azok az országok, amelyek nem reagáltak, azokra talán egy kis nyomást gyakorolhatnánk. Utolsó kérdésem, csodálkoztam ezen, amit mondott. A regionális együttműködés az integrált tengeri politikán keresztül nagyon sok programról döntöttünk. Igazából ennek már működnie kellene. Nem lehet-e az, hogy a tagállamok általánosabban nem szeretik azt, hogyha a tagállam beleavatkozik a tengerparti ügyeikbe? Csak azért kérdezem ezt, mert én vagyok a tengeri területkezelés jelentéstevője, és, és megtapasztalhattuk ezt. Láthattuk azt, hogy sokak számára vörös posztú ez a kérdés. Köszönöm szépen Messner asszonynak, és átadom Fonte úrnak a szót. Grazie. Eh. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés, ahogy hát tulajdonképpen rövidebb is, megadja a kereteket. Tulajdonképpen egy olyan helyzetben vagyunk, amelyet már többször is láttunk, amikor megvan az irányelv, ugye megvan a stratégia, amit nagyon jól elkészítenek, ez nagyon fontos, ambiciózusak a célkitűzések, és akkor a labda átkerül a tagállamokhoz, és jönnek a problémák. Drámai módon láttuk, hogy a biodiverzitás védelmét célzó stratégiával, vagy a stratégiának mi lett a sorsa, katasztrofális az egész, és ugyanezt látjuk sajnos a tengervédelmi stratégia esetében is, Eddig csak, hát csak, mondhatom, hogy csak, ugye a monitoring feladatok voltak, tehát a kezdeti fázisról volt szó, ami nagyon fontos. A 2018-20-as határidők, lejárati határidők egyre közelednek, és amilyen képeket, képet festettek itt erről, hát mit mondjak, nem túl pozitív ez az a végrehajtásáról. Szeretném a bizottságnál felvetni a következő dolgokat először is azt, hogy a tagállamok, amelyek egyetlen tettek valamit, nagy részben um, eléggé lusták voltak, nem indították be megfelelően a monitoring tevékenységeket, ott sem, ahol a jogszabályok ezt már um, előírják és kötelezik. Tehát a meglévő tevékenységeket megtartották, azokat folytatták, de ahol szükséges lett volna, hogy új lépéseket tegyenek, új erőfeszítést tegyenek, hogy beindítsanak új innovatív programokat, az nem történt meg. Persze a a tenger alatti ö, hangforrások, és ö, a másik pont, ugye, amelynek a monitorálását előírta a szabály, ö, fontos lett volna, de nem történt meg. Azt hiszem, hogy ezen a ponton kimondhatjuk, hogy ugye nem elégséges a végrehajtás, tehát nagyobb lökés, nagyobb ösztöndés, ösztönzés kell. Ö, Deli kolléga is felvetett valamit még pedig a hulladékokat, tehát ugye a tengeri hulladékokat, és ez is egy olyan téma, amelyre ki kellene térni a bizottság közleményében, tehát egy kicsit többet érdemel ez a téma, itt ott annyit olvasunk, hogy a műanyagok és egyéb hulladékok kapcsolatban a monitoring tevékenység az megfelelő, viszont nincs semmilyen összevethető monitoring a flora és fauna erre gyakorolt hatásával kapcsolatban, tehát a hulladékoknak a flórára, faunára gyakorolt hatásával kapcsolatban. A kék gazdaságra való hatást tehát nem tudjuk. Reméljük, hogy a tengervédelmi stratégia és ugye a körkörös gazdasággal kapcsolatos négy irányelv az pozitív eredményeket hoz, de hát ez a drámai helyzet igen súlyos következményekhez vezet. Egyet-kettőt már most megérzünk a bőrünkön, és talán az Európai Bizottság egy kicsit bátrabb is lehetne, ahelyett, hogy a tagállamok hulladékokat próbálja egy ösztönözni, de felmerül bennem a kérdés, hogy a tengeri hulladékok esetében nem kellene valamit lépni, sokkal határozottabban egy, egy közleményt, vagy egy, akár egy rendeletet megfogalmazni, mert ez nagyon súlyos téma. És egy utolsó, az Ocean Governance, tehát a kormányzás témájában itt beszélnek ugye a kikötő rendelet revíziójáról, felülvizsgálatáról, ami hasznos lenne, mert például a halászat és egyéb, egyéb tevékenységek kihasználhatóak lennének arra, hogy a hulladékokat összegyűjtsék, kigyűjtsék a tengerből, tehát ezzel kapcsolatban kérek a bizottságtól több információt, mert nagyon hasznos lenne. Köszönöm. Köszönöm, és akkor visszaadom a szót igazgató úrnak, François Vankenut úrnak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm ezeket a nagyon aktuális kérdéseket, amelyeket a jelentés a beszámoló és az előadás nyomán föltettek. Hadd kezdjem azokkal a felvetésekkel, amelyeket először említettek. A hulladékot többen is említették, többen is az eszmecsere során, tehát erre majd visszatérek részletesebben. De ami az általános ajánlásokkal kapcsolatos reakciókat illeti, ezeket nagyon aktívan követtük, tehát én jeleztem, hogy a helyzetet figyelemmel kísérjük azokban a tagállamokban, ahol a program nem megfelelő, nem elégséges, és találkozókat szervezünk azokkal a tagállamokkal, akik ebbe a csoportba tartoznak, annak érdekében, hogy segítsük őket, hogy javítsák a programokat, mielőtt még a következő ciklus beindul 2018-ban. Ugyanez igaz, hogy nagyon aktívan a bizottság használatba fogja venni azokat az eszközöket, amelyek a közös végrehajtási stratégia részei. Tehát ezt csak arra mondom, hogy a bizottság aktívan vizsgálja a helyzetet, tehát tisztes, tisztet, tisztelt képviselők ugye hivatkoztak arra, hogy milyen előrelépés történt a tagállamokban, és hogy a bizottság mennyire aktív. Tehát ezt erre mondom. Aztán pedig, ami az intézkedéseket illeti, és azt, hogy elmondtam, hogy csak 16 tagállam számolt be a program megvalósulásáról, megvalósításáról, szeretném elmondani, hogy szabálysértési eljárást indítottunk többet is, Ugye mert 2016 március volt a határidő, és 2017 februárjában tehát elindítottuk ezeket a szabálysértési eljárásokat, kötelezettségszegési eljárásokat, és ezt annak illusztrálására is mondom, hogy ugye nem kielégítő a tagállamok teljesítménye, és a bizottság reagált. Aztán az időzítéssel kapcsolatban is kaptam megjegyzéseket. 2020-ra kell a 2020 a határidő, amíg a végrehajtást teljesíteni kell, és hát ez bizony mindjárt itt van. A sebességet igencsak növelni kell, hogyha szeretnénk ezt a célt teljesíteni. A bizottság elkötelezett amellett, hogy a 2020-as határidőt be tudják tartani a tagállamok. Ami pedig a portugál helyzetet illeti, ugye valaki feltett ezzel kapcsolatban egy kérdést. Portugália tengeri területei elég nagyok az Európai Unióban, tehát ez kihívást jelent. És láttuk, hogy a megfelelő erőforrások, eszközök, amelyek a végrehajtásra rendelkezésre állnak, nem felelnek meg a feladatoknak. Itt a probléma. Mi a helyzet a regionális együttműködéssel? Igen, ez működik, a regionális tengeri egyezmények nagyon hasznosak, ugyanis meg sokszorozzák azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az MSRD-vel kapcsolatban teszünk. Persze túl korai lenne következtetéseket levonni, de azért azt elmondhatom, hogy, egyre, hogy mi is ösztönözzük az ilyen egyezmény értelmében folytatott együttműködéseket. Tehát elkötelezettek vagyunk, és következetes mindez a munkatervezésével, amit ön is említett, tehát ugye van erre is egy megfelelő eszköz, és ez is nagyon fontos. Lássuk azt, hogy az eddigi cselekvés megfelelő-e, nem megfelelő, és hogy vajon vakvágányon vagyunk-e, hogyha 2000, a 2020-as végrehajtást nézzük, azért itt még nem mondanék ítéletet, hanem még várnék egy kicsit, és meglátjuk, hogy sikerül-e betartani a határidőt. Többen feltették a kérdést, hogy mit tesz a bizottság az MSFD-n keresztül, illetve a meglévő hulladék, illetve csomagolási irányelveken keresztül a tengeri hulladék probléma kezelése érdekében több mindent, ahogy elmondtam, például a hulladékok begyűjtését és szállítását a kikötőkbe is. Most tartunk a műanyag stratégia kidolgozásánál, ez ki fogja egészíteni a makro, illetve mikro méretű hulladékkal kapcsolatos lépéseket. A bizottság néhány hónapon belül majd a e, GRC-től kezdve az EK-n át, e, még e, külső szakértők bevonásával készíti el ezt a munkát, és néhány hónapon belül lesz ez kész. Nem csak egyébként az Európai Unión belül zajlik ez, hanem a szomszédságban is, és globális szinten is nagyon sok minden zajlik, például a regionális tengerekkel kapcsolatos egyezmény keretein belül, illetve a nemzetközi egyezményeken belül. Említették az óceánok irányításáról, kormányzásáról szóló megállapodást is. Ami az MSZFT-t illeti. Most az új döntés értelmében a tagállamok által kiértékelendő kritériumokat sokkal szigorúbban fogják meghatározni, és itt négy olyan valami a tengeri hulladékra vonatkozik. Az egyik a mikro méretű hulladék mennyisége, makroméretű hulladék mennyiségre, az állatok által emésztett hulladék, és az, hogy az állatok belekapajodnak ezekbe a hulladékokba, ennek mi a hatása. Tehát ezt a négy kritériumot kell szigorúan vizsgálni, ezt annak illusztrálására mondom megint, hogy a bizottság, megint, hogy a bizottság milyen erőfeszítéseket tesz a probléma megoldása érdekében. Tehát ezt nagyon komolyan vesszük. Viszont szeretném hangsúlyozni, hogy nem lehet ugye alulbecsülni a hulladék hatását a tengeri környezetre, viszont nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a tengeri környezetre más is nyomást gyakorol, gyakorol igen jelentős nyomást még hozzá. Az egyik ugye a halászat, a másik pedig a e, tengerfenék e, károsítása az ember által ami azt illeti, hogy hogyan lehet a tengeri környezetet érő károkat csökkenteni az elkövetkezendő végrehajtási időszakban, hogy sikerüljön a célokat teljesíteni, a monitoring elengedhetetlen. Azért, mert ennek a segítségével tudjuk megérteni, hogy minek mi a következménye. Tehát ez azt jelenti, hogy a hitelesség forog itt kockán, dokumentálni kell a végrehajtás hoz vezető úton történt előrehaladást. A bizottság ezért nagy figyelmet fog fordítani a kérdésre, annak érdekében, hogy a szükséges tudás és információ meglegyen, ami a folyamat végigviteléhez szükséges. Most ennyit mondok, és hogyha vannak még további kérdések, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, megköszönöm igazgató úrnak a válaszokat, és úgy látom, hogy nem kérnek más képviselők szót, ezért javasolnám, hogy rögtön térjünk is rá a hatodik napi rendi pontok, pontunkra, ami a céljelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályokat megállapító rendeleti javaslat, tehát ezt a szöveget vizsgáljuk, és hát is adom az előadó asszonynak, Gárdini asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek a hangom miatt, de most már tíz napja küzdök ezzel a problémával, amit a légkondi miatt sikerült elkapnom. Eléggé rövid leszek, tulajdonképpen csak egy összefoglalót mondanék, tartanék itt most, mert árnyékelődői ülés lesz majd ma este, azután talán többet tudok mondani minden kollégának. Tehát ahogy tudják, ezt a rendeleti javaslatot tárgyaljuk, amely bővíti a CE jelöléssel ellátott termékek körét, és ezt nagyon pozitívnak tartja minden kolléga. Helyett fel fogja váltani tehát ez az új rendelet a régit, ugye a hagyományos és ásványi anyagokból, elsődleges anyagokból előállított termékekről szól a meglévő rendelet, tehát ez az új fogja majd ezt felváltani. Én azt remélem, illetve kívánom, hogy minél előbb életbe léphessen ez az új rendelet, amelynek a javaslatát tárgyaljuk, és hogy a belső piacra lehetős, belépési lehetőséget kapjon több termék, a körkörös gazdaságot támogatnunk kell. A bizottság megközelítése talán így támogatja a kis és középvállalkozásokat, az, a befektetéseket, tehát ez nagyon fontos. Nos, hogy összefoglaljam a helyzetet, hogy hol tartunk, ugye most tartunk még a folyamat elején, Mm, igen jelentős a munka, mert gondolom már ugye mások is emlékeztettek erre, de tudom, hogy nagyon sokan küldtek be módosítókat, 711 módosítót a márciusi határidő lejártáig, és ezen felül vannak még az előadó módosítói, tehát igencsak nagy falat vár ránk az árnyi előadókkal tartott találkozókon. azt is el kell mondanom, hogy eléggé eltérnek az álláspontok, tehát tényleg az árnyék előadókkal elég sokat kell majd dolgoznunk, megpróbáljuk összefoglalni a javaslatokat, hogy aztán előre tudjunk lépni, mert egyébként elég nehéz lesz. Nyilván kényes is a helyzet, nagyon kényes ez a téma, ami a környezetvédelmét, az egészségvédelmét illeti amit megtettünk, nyolc kompromisszumos javaslaton kezdtünk el dolgozni, amelyek egy-egy témával foglalkoznak. Ezek közül négy olyan, ahol még nincs kész a kompromisszum, nyilván, tehát még eléggé nyitott a kérdés, tehát még hozzá lehet szólni, lehet beépíteni dolgokat, de nagyon remélem, hogy sikerül minél előbb lezárni ezt a munkát, és sikerül a, ezt a négy kompromisszumot megfogalmazni, úgy, hogy gazdagítjuk, és ezek pozitívak lesznek. Az első, az ugye a, a mikrobiológiai szennyezőanyagok, tehát itt a szerves anyagokról van szó, az ásványi anyagokról, és aztán a te a mezőgazdasági termelésből kivont anyagokról, termékekről, ez a negyedik kategória. Megpróbáltuk a határértékeket meghatározni precízen, utaltunk a 142 per 2012-es rendeletre ezeknek a meghatározásában, mert itt ugye az egészségvédelmi intézkedésekről van szó, és ez nagyon fontos, és az ezekből származtatott termékekre is, már azokra, amelyek nem emberi fogyasztásra szántak. Mert vannak olyanok, amelyeket nem ellenőriznek állatorvosilag a határon. Aztán van még egy másik kompromisszum, amelyet készítünk, ami az egyéb kibont hulladékok felhasználására vonatkozik, a az egyéb termékek felhasználására szeretném pontosítani, hogy amelyek a 2008 per 98-as irányelv értelmében minősülnek ennek, felhasználhatók a trágyaként, illetve a termésnövelő termékek előkészítésére, és olyan termékek, amelyeket más tagállamok már engedélyeztek, a nemzeti jogszabályokban felhasználhatók, szintén felhasználhatók itt is de aztán, hogy ösztönözzük, hogy ennek a, a körkörös gazdaságnak ez az ágazata erősödjön, szeretnék, hogyha több kivont hulladékot, amelyből termésnövelő terméket állítanak elő, céljelöléssel lehetne ellátni, mondjuk delegált aktusokkal a bizottság kiegészíthetné a listát, miután a rendelet életbe lépett. És ebben az esetben a delegált aktusoknak nagyon fontos szerepe lenne, ezt ki kell hangsúlyozni, mert így sikerül, vagy így hát tudnánk garantálni azt, hogy tükrözi a jogszabály a technológiai fejlődést. Tehát nincs késlekedés, nincs lemaradás. Tehát így tudnánk a körkörös gazdaság elveinek a végrehajtását ösztönözni. Aztán még egy kompromisszumra szeretnék beszámolni, ez is munka alatt van az organikus trágyákról szól, és itt pontosítjuk, hogy ezeknek valóban organikusnak, tehát bionak kell lenni, mert kihat a talaj termékenységére az ilyen alagoknak a felhasználása. És akkor beszélünk még a lignitről és más anyagokról, amelyek szintén növelik a termékenységet, és előnyös ezeknek a felhasználása a gazdák esetében, és a környezetre pedig nincsenek súlyos hatások. Hogyha kizárnánk ezeket az anyagokat, akkor ezek helyett kevésbé hatékony nyakat kellene, hogy használjanak a gazdák, tehát ennek nincs értelme. Aztán a szerves ásványi esetében is szerepel egy meghatározás, tehát egy vagy kettő anyagból tevődnek ezek össze. A bizottság az csak egyetlen anyag mellett tette le a voksát, de nekem úgy tűnik, hogy ez nem környezetvédelmi vagy egészségügyi szempontból sem igazolt, Pláne az, hogyha csak egyetlen anyagot választanak, akkor gyakorlatilag a kínálatot ez lecsökkenteni, amelyet a mezőgazdaság aztán felhasználna, felhasználhatna. Az is nagyon fontos, hogy a bio anyagokat bevonják, a lignit és a másik két anyagot, amely biogazdálkodásból származik. Aztán vannak még egyéb témák, tehát a növények, amelyeket nem alakítanak át, hanem egy, részüket haszn- egy részét, részüket használják fel. Itt csak azon igyekeztünk, hogy a bizottság szövegét még teljesebbé tegyük. Mert itt is a, a, azt próbáltuk elérni, hogy a kínálat sokkal nagyobb legyen, és hogy a végtermék ugye előfordul, hogy a REACH rendeletben nem köteles a gyártó ezt a fajta végterméket regisztrálni. Minden az ezek a témák, amelyeket én említettem, az ENVI szakbizottsághoz tartozik, illetve vannak olyanok, amelyek az IMCO és az AGRI eh, bizottság hatáskörét is érintik, az egyes és kettes eh, esetben. Olyan kompromisszumos módosítókat kell tehát eh, készítenünk, amelyek figyelembe veszik ezt, tehát az IMCO és az AGRI szakbizottság hatáskörét is de most még nem kezdtük el a vélemény cserét er- ezzel kapcsolatban az árnyék előadók között, úgyhogy erről most nem beszélek. Ami kizárólag az Enviszak Bizottság hatáskörét illeti, itt is nehéz a feladat, mert még a kadmium határértékeivel kapcsolatban is megállapodásra kell jutni. A kadmium az főként az ásványi trágyákban van, tehát nagyon fontos, hogy meg tudjunk állapodni, az, az én álláspontomat ismerik a kollégák, de hát el kell kezdeni a párbeszédet, mert én azt gondolom, hogy a kompromisszumban nagyon fontos észben tartani azt a két fontos témát, amelyel kapcsolatban hogy is fogalmazzak, még nem, vagy nem rendelkezünk eléggé határozott meggyőződéssel. Tehát azt akarom itt kifejezni, hogy a kadmiummal kapcsolatban a technológiai fejlődésről még nem rendelkeztünk elég, rendelkezünk elég információval, és a a kadmium esetében a bányászat hatását sem értjük teljesen pontosan. Itt van tehát egy olyan csomag, amely azt kívánom, hogy majd lefedi a különböző tagállamokban meglévő különböző álláspontokat, és hogy sikerül, ob, sikerül objektívan tükrözni a realitást, és így lehetőséget biztosítani ezeknek az újabb termékeknek arra, hogy belépjenek a piacra. Sok ilyen termék mögött több évi munka rejlik, sokszor kis és középvállalkozások dolgoznak már évek óta, és ezért nagyon jó lenne mindenkinek megadni azt a lehetőséget, hogy belépjen az egységes piacra ezekkel a termékekkel, és ez azt is jelenteni, hogy a termékspaletta is bővülne plusz a, ugye a jelölést, a céljelölést megkaphatnák ezek a termékek. Hosszú munkának nézünk elébe, tehát azt kívánom, hogy az árnyék előadókkal a cél irányába tudjunk lépéseket tenni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Gárdini asszony. Most pedig következnek az árnyék előadók. Először Pavel Pos. Köszönöm, elnök úr. Természetesen én is szeretnék köszönet mondani az előadó asszonynak a kompromisszumos javaslataiért. Ezek később majd vitatárgyát képezhetik, és meglátjuk, hogy milyen messzire jutunk ezzel a 853 módosítóval. Ez valóban nagyon sok módosító egyetlen véleményhez. Láttam néhány olyan kérdést, amire szerintem könnyen tudunk közös megoldást találni. Csak egy dologra térnék most ki, ez pedig a kizárólagos kompetencia, és azt hiszem, hogy nagyon sok módosító erről szól, és itt ezeket könnyen meg tudjuk oldani. A legtöbb módosító erősíti a bizottság javaslatát, egyesek próbálják csak ezt felhígítani. A bizottság kilogrammonként 60 mg-ról 30 mg-ra korlátozná, és 12 év után pedig 10 mg-ra korlátozná bizonyos anyagok jelenlétét. És szeretnénk, hogyha a bizottság javaslatát nem higítanánk fel, és a kadmium határokat igen nehéz ellenőrizni. Egyesek inkább a nagy műtrágyagyártókat támogatják, sem pedig a közegészségügyet védik, de ne rájuk hallgassunk. A kadmiumnak nem szabad kitenni az európai polgárok egészségét. Már 2002-ben kikértük a téma szakértőinek a véleményét, és számos értékelésünkben elmondták, hogy következetesen 60 mg kell tartani a foszfor pentoxid mennyiségét, és kilogrammonként a 30 mg-os kadmium határ pedig arra vezet, hogy a kadmium koncentráció folyamatosan csökken. A 60 mg vagy ennél magasabb arány az mindenképpen túl sok. A 20 mg-ra való korlátozás pedig 20%-kal csökkenthetni a kadmium mennyiségét a talajban. Tehát azok, akik a kadmiumot csökkenteni kívánják, azok ragaszkodjanak ehhez de a gazdák álláspontját is figyelembe kell venni. Azzal vádolnak minket, hogy ezt nem tesszük meg, de mi úgy gondoljuk, hogy a szennyező fizet elvel összhangban kell működni, és az elérhető technológiákat is figyelembe kell venni. A műtrágyákban lévő anyagokat utána a növények abszorbálják, a gazdákat meg kell védeni a veszélyes műtrágyáktól, kivéve persze, hogyha ők magasabb kadmium tartalmú műtrágyát akarnak használni, ebben az esetben a tagállamoknak kell erre kompetenciát adni. Az európai céljelölést ugyanakkor egy minőségi sztenderdel kellene összekötni, és ezzel az is kell, hogy a célunk legyen, hogy megvédjük a polgárok egészségét és a környezetvédelmet. Tehát mi nem támogatjuk az előadó által említett kadmium mennyiséget. Mi szeretnénk, hogyha sokkal gyorsabban megtörténne ennek a csökkentése, tehát azonnal 40 mg-ra csökkenne, miután a rendelet hatályba lép, 8 évvel később pedig 20 mg-ra kellene ezt korlátozni kilogrammonként. És tájékoztatni kellene a gazdákat ezekről az adatokról, hogy ők könnyen dönthessenek, hogy milyen típusú műtrágyát vásárolnak. Tehát a címkézési követelmények közé is be kellene vezetni a kadmiumot a céljelölésű műtrágyák esetében. Ennyit szerettem volna elmondani, remélem, hogy a következő napokban, hetekben sikeresen tudunk közös alapot találni, és egy kiegyensúlyozott javaslatot tudunk kialakítani nem kellene két napot azzal töltenünk, hogy szavazzunk minden egyes módosítóról. Köszönöm. Köszönjük. Most Görling asszonyi a szó. Um, Köszönöm szépen, nem vagyok elnyék jelentés tevő, a kollégám az, de én most az ő nevében fogok beszélni támogatjuk azt, hogy megőrizzük az ember egészséget és a környezetet, de mindig is a tudományos bizonyítékra kell támaszkodni, és egy kockázat alapú megközelítést kell alkalmaznunk. Az Európai Bizottság javaslata csak egy kiindulópont a kadmium kapcsán, de ezek a javaslatokat frissítették -e? A 18 milligrammal még mindig meg lehetne védeni az emberi egészséget és a környezetet. A 18 mg maximális határnak az azt jelenteni, hogy az általános érték alacsonyabb lenne, ezzel meg lehetne őrizni az emberi egészséget, a környezetet, és nem jelentene túlságosan nagy költséget, és ez lenne a lehető legambiciózusabb szint globálisan. Az alacsony értékeket nem támogatják a tudományos bizonyítékok. Poc urat meghallgattam, és elfogadom, és mindenki elfogadja azt, hogy a kadmiumot szeretnék a lehető nagyobb mértékben csökkenteni, de attól tartok, hogyha figyelembe vesszük a elemzéseket és a kitettséget, és megvizsgáljuk azt, akkor szerintem a 20-ra történő csökkentés nem igazán jó. Erre semmilyen tudományos bizonyíték nincsen. Úgy gondolom, hogy nem felhigításra van szó, amiről beszélünk az az, hogy egy olyan szintet határozunk meg, amely tudományosan nem vitatott, és amelyel a kockázatokat csökkenteni lehet valóban, és amely e az elfogadható keretek között van, és ez az, ami alapján nekünk politikát kell folytatnunk. Ezt az anyagot úgy sem teljes mértékben kiiktatni, ez előfordul a környezetben, és senki nem azt mondja, hogy önkéntesen ki kell magunkat ennek tenni, de a 80 mg-os határ, ez elfogadható tudományosan is, és a megfelelő határok között van, és szerintem ezzel még mindig a legambiciósabbak lennénk globális szinten. A műtrágya piac már így is nagyon koncentrált. Európában néha túl magas árakat fizetnek, amire nincsen szükség, nem kell tovább növelni a költségeket. Nikolson kollégám szeretném megköszönni Gardini asszonynak a munkáját, amit az idáig végzett, és együtt érez az előadóval a 800-nál és több módosító miatt, és továbbra is együtt fog működni az előadóval. Köszönöm szépen. Most az Áda nevében Federle úr következik. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy ez a téma eléggé bonyolult, nagyon technikai jellegű, és technikai jogi vonzata is van. A módosítókban láthatjuk azt, hogy vannak aggályok, amelyek különböző irányokba mutatnak, és ezeket hallhattuk, és az elnyékjelentés tevői üléseken is, és ma, is, ma este is lesz egy ilyen ülésünk. Figyelembe vézve azt, hogy milyen szemüveget használunk, különböző pozíciókat láthatunk. Svédországban már a 80-as években nagyon szigorú határértékek voltak, 40 mg volt nálunk, Finnországban és Csehországban is voltak ilyen határok, és ezek az országok már megelőzték ezt a jogszabályt már 30 évvel ezelőtt. A cél az az, hogy a lehető legkisebb módon legyünk kitéve ezen rákkeltő anyagnak. Mindegy, hogy ha nem dohányzunk, vagy nincs levegőszennyezés, akkor is a kadmiumnak mindig ki vagyunk téve. Meg kell vizsgálni a tudományos bizonyítékokat. Nagyon fontos az, hogy megfelelően bánjunk ezzel a jogszabályjal. Hogy egy példát adjak, Svédországban a korábbi kormány még erősebb szabályokat akart megszabni, még nagyobb határokat, de erre nem volt támogatás a műtrágya irányelvben. Tehát ezért azt mondtam megtenni. Ezért azt mondom, hogy aki szeretne tovább menni, annak ezt lehetővé kell tenni. Hogyha a CE jelölést szeretnénk az ásványi trágyákon látni, akkor ehhez bizonyos feltételeket kell kötni. Hogyha 80 mg-ot szabunk meg, akkor azon országok, ahol szigorúbb a szabályozás, akkor nekik fel kell higítaniuk a szabályozásokat, de ahol szeretnének még szigorúbb szabályozást, azt lehetővé kell tenni. Mindenképpen ezt eh, engedélyezni kell a saját piacukon. A biológiai trágyákról már beszéltünk, itt másfajta jogi keret van. Ez nagyon fontos a körkoros gazdaság szempontjából, nagyon sok a foszfát nálunk, de ezt nem használjuk fel megfelelően. Hogyha ezt megfelelő módon tudjuk szabályozni, akkor új piacokat tudunk növelni, a hazai termelést is növelni tudjuk, és csak ellen tudjuk a rák előfordulását, amely a kadmium miatt alakul ki. Tehát nagyon sok mindent kell még tennünk, de remélhetőleg sikerül együttműködnünk, ahogy eddig is a kollégákkal. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen. Kedves kollégák, most a QNV-ben e Stefan Eké a szó. Herr Vorsitzender, <clears throat> sehr geehrter Köszönöm szépen, kedves kollégák, Gardini asszony. Ez egy nagyon komplex téma, és ezért csak általános gondolataim lennének ezzel kapcsolatban. Az ENVI tagjaként az a fő feladatunk, hogy azt biztosítjuk, hogy a káros anyagok arányát csökkentsük a trágyában, és így a veszélyes anyagok előfordulását csökkentsük, megadályozva így a folyók fajok sokféleségének csökkenését. Nagyon fontos az, hogy egészséges legyen a talaj is. A cél az az, hogy a trágyapiacot megváltoztassuk úgy, hogy eh, a ásványi trágyák arányát növeljük, és ezt úgy kell elvégeznünk, hogy ez ne hasson ki károsan a eh, vízre, illetve a talajra. Jó lenne, hogyha ezért olyan intézkedéseket tennénk, amelyek által kevésbé alkalmaznák a nehéz fémeket. A kadmium arzén, higgany előfordulását a trágyában meg kell tiltani. Ez a legbiztonságosabb eljárás. Nagyon jó az az eljárás tagállamok részéről, hogy megtiltják a kadmiumot tartalmazó trágyák alkalmazását. Nagyon fontos az, hogy erősebb ellenőrzés legyen, főként a harmadik országból származó trágya esetében. 2003-ban az Európai Bizottság javaslatot ígért a kadmium tartalom csökkentésére az ásványi trágyák esetében. Egy kicsit sokáig tartott, amíg ezt az ígéretet beváltotta a bizottság, de inkább később, mint soha. Az iparnak, illetve a jogakotóknak együtt kell megoldaniuk ezt a problémát. Egészségbarát jogszabályokra van szükség, amely gazdaságilag is kifizetődő, és hogyha az egyik oldalról az egészség, illetve a környezet védelme áll, másik oldalon pedig a gazdasági érdekek, akkor nem szabad haboznunk, az előbbi mindig fontosabb, mint az utóbbi. Kíváncsi vagyok, hogy az elnyékjelentés tevői ülésen hogyan tudunk majd ma este tovább hajladni, de biztos vagyok abban, hogy célra vezetően fogunk egy jó eredmény irányába haladni. Merci beaucoup, merci beaucoup, cher collègue. Köszönjük szépen, kedves kolléga. Most annak a kollégának adok szót, aki kért. Először is Risz asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Az első eszmecserénk ebben a témában februárban volt, és akkor én összefoglaltam a javaslatomat. Két alapvető fontosságú kérdésről beszélek. Először is, hogy a bizottság elsődleges célját kell támogatni, tehát azt, hogy nagy mennyiségben használjunk organikus trágyát, és a körforgásos gazdaságot támogassuk, illetve hogy csökkentsük a káros anyagok számát a talajban. És a kadmiummal kapcsolatos ellentmondásos kérdés lényege az, hogy ezt is a gyakorlatban végrehajtható, és realisztikus módon kell bevezetni. Nem minden tagállam importál már foszfátokat, és Frederik kollégának mondanám, hogy az egyes tagállamokban a talajsavassága is más, és vannak olyan talajok, amelyekben sok akadmium. Tehát ezért reagálunk másképpen ezekre a kérdésekre. Ahogy az előadó említette, majdnem 900 módosító érkezett. E, gratulálok az előrehaladásnak neki is, és az árnyék előadóknak is. E, több lehetséges kompromisszumos megoldás létezik. E, Grosztet asszony nincs itt. Ma kimentette magát, mert a francia választásokkal van elfoglalva, de Lavia kolléga, illetve a 188-189-es módosítók esetében remélem, hogy ezt is el lehet majd fogadni. Itt csökkenteni kellene a függőséget a foszfátoktól. És ismétlem az lenne itt a fontos, hogy rögzítsük a célokat. A 40 mg-os cél megvalósíthatónak látszik, és ahogy ezt Pok kolléga is említette, azt hiszem, hogy nem tudom már, hogy hogy mondta, hogy esetleg a termelőkre kivetett valamiféle intézkedés révén Szerintem az fontos, hogy megvalósítható legyen az intézkedés. És azt hiszem, hogy a bizottság képviselője is annak idején azt mondta, hogy pillanatnyilag a technológia még nem állt rendelkezésre ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani időnként érdemes egy kicsit erőltetni a dolgokat, de még mindig megvalósítható elképzelésekkel kell, hogy előálljunk. Én még két módosítót jegyeztem fel. A 430-as, amelyet Krisztof Menyé kolléga nyújtott be. Ez a módosító azt kéri a bizottságtól, hogy értékelje azt, hogy az új határértékek lehetségesek-e, hogy ezeket új technológiával meg lehet-e, módosi, meg lehet-e változtatni. A 421-es módosító témája a 20 mg alatti értékek kérdése. Ez inkább a az az információ adásához kapcsolódik, nem annyira az aktuális technológiákhoz. A felhasználó tájékoztatásával kapcsolatban a 773-as módosítót nyújtottam be, ami eh, ezt eh, említi meg. Tehát eh, amennyire én tudom, a céljelöléshez semmilyen nyilatkozat nem tartozik, holott ezt az illetékes hatóságnak érdemes lenne alkalmazniuk. és például egy hatékony irányítási tervet is érdemes lenne erre megfogalmazni. Még egy dolgot mondanék zárásképp. Az előadó asszony is kitért erre, és szerintem is ez nagyon fontos. Már elmondtam korábban, hogy az új jogszabályban már szerepel az is, hogy a maradvány anyagok is beleszámítsanak, azért, hogy a körforgásos gazdaságot elősegítsük. Gardini asszony is elmondta, hogy ez nagyon fontos, ez 1988-as irányelv alapján is. És azt szeretnék itt egyesek, hogy kiterjesszék ezt a listát. Én is ebben látom az egyik lehetséges kompromisszumot. Köszönöm szépen. Köszönjük, most Ayuso asszony következik, ő is szót kért. Köszönöm szépen, elnök úr azt látjuk jelenleg, hogy pontosan a kadmium kérdése az, ami miatt nehéz támogatni ezt a jogszabályt. Az a határérték, amelyet a bizottsági javaslat rögzít, nem cseng össze az Európai Unió Tudományos Bizottságának ajánlásaival, Ők megerősítették, hogy egy kockázatelemzési tanulmány alapján kellene ezt az értéket meghatározni. És ez a bizottság is azt mondta, hogy kilogrammonként a 80 grammos kadmium érték alatt nem kell a felhalmozódással használni. De ez csak Ausztriára, Finnországra és Svédországra érvényes. Ezek olyan országok, ahol alacsony a mezőgazdasági tevékenység, és kevés műtrágyát használnak. És ezzel együtt problémák mutatkoznak a többi országban. És itt látható, hogy mennyire különböznek egymástól az egyes európai régiók. Az én hazámban, Spanyolországban sokkal kisebb problémát okoz ez, mint a nedvesebb éghajlatú országokban. A bizottság szeretné támogatni a kadmium kivonását a talajból, de ez az eljárás ekkora mértékben eh, mindennapi körülmények között nem megvalósítható. Spanyolország részéről mi a 75 mg-os határt tartanánk megfelelőnek, és eh, nem szeretnénk, hogyha ez alá csökkenne eh, az érték. És azt gondoljuk, hogy a foszforikus kőzet kadmium mentesítéséhez még további feltételt teljesülése szükséges. Fontos alapanyagnak kell ezt tekinteni, ezért ez egy ritkán hozzáférhető és kockázatos anyagnak minősül. A rendelet 5 év múlva esedékes életbelépésekor szükség lesz a szennyezőanyagok mennyiségének értékelésére. Azt gondolom, hogy az előadóknak figyelembe kellene ezt venniük, mert nagyon súlyos ez a probléma, és ahogy mondtam, eh, természetesen az olyan országok értékeit vették eh, alapul, eh, ahol a jogszabályok is máshogy néznek ki. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Tiszta asszonynak adom át a szót a bizottság képviseletében. Thank you very much, Chair. Dear ladies and... Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a szót. Nagyon fontos dossziéről van szó, ezt már többen elmondták. Az egyik ö, legfontosabb teljesítendő volt ez a körkörös gazdaságról szóló cselekvési tervben. Egyetértek a képviselőkkel, amikor azt mondják, hogy nagyon összetett dossziéről van szó, jogi szempontból is, technikai szempontból is, hiszen több különböző jogszabály találkozik itt, a hulladékokról, a vegyi anyagokról, vegyszerekről, és a parlamentben is, ugye a bizottságnál is több osztály van, amelyel konzultálnunk kell, mielőtt álláspontot tudunk kialakítani. Tehát én és az elsődleges elemzésünket is majd csak akkor tudom megadni, hogyha ővelük konzultáltunk. Azt is nagyra becsülöm, hogy rengeteg munkát végeztek már a módosítókkal kapcsolatban is, és szeretnék az új módosítókról szólni egy-két szót, amelyeket most láttunk. Tehát az új módosítók közül néhány új terminológiát vezet be. Például ásványi trágyákra vonatkozik, elsődleges és másodlagos tápanyagok között különbséget tesz, nem pedig inorganikus trágyákat, trágya kifejezést használ egyébként megpróbálja a bizottság a piacon leginkább használt nyelvezetet beépíteni a jogszabályba annak érdekében, hogy elkerüljük aztán a kavarodást. Az előadó asszony véleményét is értjük és osztjuk azzal kapcsolatban, hogy ez a rendelet támogatni fogja a körkörös gazdaságba tett befektetéseket. A bizottság fő célkitűzése pontosan ez, és hogy a tápanyagokat ki lehessen vonni. Ezért minden olyan szándékot támogatunk, amely a körkörös gazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázására kiaknázását célozza. Persze emellett nem szabad sem a környezetet, sem az emberi egészséget, az egészséget általában veszélybe sodorni. Veszélybe sodorni. És itt szeretnék hat agályt felsorolni a bizottság részéről és kérem, hogy ezeket gondolják át. Az első a növényi biostimulánsokkal kapcsolatos, illetve ennek a meghatározásával. A véleményünk szerint itt nagyon óvatosan kell meghúzni a határt, ugye van egy növényvédelmi rendelet is, vannak olyan növények, amelyek a növényvédelmi rendelet hatája alá tartoznak, ezek nem lenne jó, hogyha hirtelen céljelzéssel megjelennének termésnövelő termékként. Aztán a biotikus stressz stresszel kapcsolatban a meglévő toleranciát erősítő termékek. Ezek is szerepeltek. A bizottság ezeket viszont kizárta, de nem azért, mert hogy ezeket el akarjuk tüntetni a piacról, ahogy szerepelt a módosítóban, hanem szerintünk ezt, ezeknek is a növényvédelmi rendelet hatája alá kellene tartoznia. Aztán láttunk még állati melléktermékekre vonatkozó módosítókat, és hogyha jól láttuk, akkor vannak olyanok ezek között, amelyek szerint az állati mellé, melléktermékekből származó termékek is bekerülhetnek a célja jelöléssel ellátó termékek körébe, akkor is, hogyha nincsen úgynevezett végpont az ő esetükben ez viszont azt jelenteni, hogy gyakorlatilag minden állati melléktermék kaphatna ilyen célja jelölést, és bekerülhetne ezen termékek közé a hidrogenizálás nélkül. Nem tudjuk, hogy ez volt-e a szándék, de hogyha ez volt a szándéke mögött, a módosító mögött, akkor itt komoly kockázatokat látunk, az egészséget és környezetet érintő kockázatokat, amelyeket alaposan át kell gondolni és fel kell becsülni. Harmadsorban megvizsgáltuk azokat a módosítókat, amelyek a REACH irányelvértelmében való regisztrálásra vonatkoztak, például a vegyi anyagok biztonságának az értékelése és ezekkel kapcsolatos jelentések kihagyására a véleményünk szerint szükség van ezekre minden olyan anyag esetében, amelyek bekerülnek a termésnövelő termékekbe, akkor is, hogyha arra, alacsony ezeknek az aránya mert csak ez az egyetlen lehetőség az ellenőrzésre, tehát szerintünk nagyon fontos meghagyni az alacsony arányban jelenlévő anyagok esetében is a REACH értelmében vett regisztrációs eljárást. Nem tudjuk felbecsülni ugyanis a, a kockázatokat, és nem látjuk, hogy hol ellenőriznék ezt. Aztán a negyedik megjegyzés pedig az ásványi termésnövelő termékekre vonatkozik. Vannak olyan módosítók, amelyek szűkítenék a kategóriát, konkrétan az 1%-os határra gondolok a szerves esetében, illetve az oldhatósági kritériumra a foszfátok esetében. Ha ez megtörténne, akkor nagyon sok innovatív tápanyagot kizárnánk gyakorlatilag, pedig ezeket támogatni szeretnénk a piacon. A, én most itt új termékekre gondolok, amelyek megjelennek, és amelyeket lehetne támogatni, de ezt nem tudjuk megtenni, hogyha például az oldhatósági követ követelmények, a foszáltal kapcsolatos oldhatósági követelmények olyanok lesznek, amelyek itt ebben ö, szerepelnek. A bizottság vizsgálja a tőzeg, a leonárdit és a lignittel kapcsolatos kritériumokat. Szeretnénk, hogyha a tőzeg, a leonárdit és a, a lignit is bejuthatna a piacra. Az ötödik megjegyzésünk a nitrát irányelv módosítására vonatkozó módosítók is vannak. Ez itt a trágyák felhasználására vonatkozott, a vízszennyezést próbálja elkerülni. És szennyezett területeken a feldolgozott trágyákra van már itt szabály, viszont derogációra is van lehetőség, hogyha környezetvédelmi agronomiai alapon ez igazolható. A bizottság azt javasolja, hogy ne legyen ilyen módosítás a nitrát irányelvben, és ugye a meghatározások a két jogszabályban eltérnek. Két különböző jogszabályról van szó, szóval az egyik rendelet, a másik irányelv. És különböző a céljuk, és különböző a hatályuk. a véleményünk szerint ki, ki fogják egészíteni egymást, tehát ezért nem, lehet, nem támogatjuk a nitát irányelv módosítását. Végül pedig a kadmiumot sem hagyhatom ki, néhány szóban szólnék erről is. Van több módosító, amelyek kapcsolatban komoly aggájaink vannak. Nem titok, hogy a bizottság eléggé vonakodna a tekintetben, hogy ezen ambíciózus határértékeket felhígítsuk. Vannak olyan módosítók, amelyek most gyakorlatilag a szigorú határértékeket egy felülvizsgálati klauzulával váltanák fel. A véleményünk szerint ez csak a státuszkót őrizné meg, hiszen hogyha nincsenek kihívást jelentő határértékek, akkor nem fognak megtörténni a befektetések a kadmiummentesítésre vonatkozóan, és tulajdonképpen a felülvizsgálat az majd azt fogja megállapítani, hogy semmi nem történt. Tehát nagyon ambiciózus határértékeket kell most megállapítani. Aztán voltak olyan javaslatok is, amelyek azt néznék, hogy a kritikus nyersanyag listában szerepele a foszfát, és ennek alapján határozzuk meg a határértékeket. Szerintünk ez egyébként aláássa az egészet, de jogilag sem áll meg a, állja meg a helyét. Aztán az engedélyezésről és az igazolásról szólnék még pár szót. Ugye sokan említették a kilonkénti 80 mg-os szintet, hogy ez egy biztonságos szint. Ez nem felel meg a valóságnak. Először is tehát a kilonkénti 80, 80 mg megjelent, bekerült a vitába. 2013-ban úgy gondolták, hogy a nem akkumulációs szintnek ez felel meg, de ez nem nevezhető biztonságos szintnek. Tehát ez alatt a szint alatt nem halmozódik fel a talajban a kadmium, de ettől még ez a szint nem nevezhető biztonságosnak. A 2000-es évek elején 20 mg volt kilónként ez a szint, 2013-ban 80 mg per kiló volt ez, de egyébként az idei év elején most már inkább 70 mg per kilogramot mondanak a tudósok, tehát van azért bizonytalanság, nincs ez körbevésve. És megint mondom, ugye, hogy a nem akkumulációs szintről van szó, tehát ami, ala, ami fölött van csak felhalmozódás, ez alatt nem halmozódik fel a, az anyag, de a status quo, vagy pedig az, hogy nem halmozódik fel tovább az anyag, az nem jelenti azt szennyeződési szempontból, hogy ez biztonságos. Egyébként vannak EFSA tanulmányok azzal kapcsolatban, hogy ez bekerül az élelmiszerekbe, és az élelmiszerből bevitt kadmium szintet pedig csökkenteni kell, mert a jelenlegi kadmium szint az élelmiszerekben egészségügyi kockázatokat okoz. És még néhány szót arról, hogy a tagállamokat hogyan segítsük, hogy szigorúbb követelményeket vezessenek be. A jelenlegi szakaszban szeretnénk kiemelni, hogy ez a piac töredezettségéhez vezet, és ugye minél hosszabb az átmeneti időszak, annál töredezettebb marad a piac. És ez pedig azt jelenteni, hogy az egyik fő célkitűzés az, hogy az egységes piacot ki megnyissuk az összes termésnövelő termék előtt, nem valósulna meg. Tehát az az nem, ahogy elmondtam, hogy ezek első így az első olvasat után, így az első áttekintés utáni megjegyzéseink, előzetes megjegyzéseink. Tudom, hogy nagyon komoly munkát fognak majd végezni még a módosítókkal kapcsolatban, az elkövetkező hónapokban ezeket részletesen elemezni fogják. A bizottsági oldalról azt megígérhetem, hogy én és kollégáim az önök rendelkezésére állunk bármilyen formában, ha segíteni tudunk, akkor nyugodtan forduljanak hozzánk. Köszönöm szépen. Köszönöm, asszonyom a bizottság képviselőjeként tehát, és most, hogy őt meghallgattuk, visszaadom a szót az előadónak, hogy összefoglalja az elhangzottakat. Jó, Igen, köszönöm szépen, elnök úr, nagyon gyorsan mondom, hogy ebből az eszmecseréből is lehetett látni, hogy ahogy mondtam már itt az elején, nagyon-nagyon sok különböző nézőpont van itt, tehát ez egy nagy olvasztó tégeje, a különböző vélemények olvasztó tégeje, és én azt szeretném elérni, hogy legalább sikerüljön pozitívan hozzáállni, tehát pozitívan felhasználni azokat a tapasztalatokat, amelyekkel a kollégák rendelkeznek. Mert ugye tudjuk, hogy az egyes tagállamokban már vannak gyakorlatok, rengeteg tapasztalat halmozódott fel, a különböző feltételek a különböző talajokkal kapcsolatos tapasztalat miatt, ahogy Riszasszony is felhívta erre a figyelmet, vagy például a kis Svájc, ahol ugye a kadmium szintet igyekeztek leszorítani. Vannak olyan országok, ahol a talajkadmium szintje alacsony, vannak olyan országok, ahol a mezőgazdaság kisebb jelentőségű. Nyilván ezen országoknak a véleménye el fog térni azon országokétól, ahol a mezőgazdaságnak nagyobb a jelentősége, vagy ahol a talajok teljesen eltérnek, a kadmium szint más, és így tovább. Az olasz tapasztalat egyébként ebben az értelemben is szerintem nagyon jó. Egy olyan országról van ugyanis szó, ahol ugye a mezőgazdaság elég erős. És az alacsony szintek, alacsony szintek vannak, a bizottságot hallgatva, ugye, ahogy mondták, hogy nincsenek határértékek a kadmium esetében, tehát nyilván lehet javítani, és javítani is kell az európai helyzetet. Azért is, mert hogyha határértéket fogalmazunk meg. Akkor is, hogyha ugye itt több különböző határérték van, én egyébként támogatom a bizottságét, már az eleve a fele a legszigorúbb határértéknek, ami a világban létezik. Ha megnézzünk más országokat, nem akarok itt alul becsülni senkit, Japán, Kalifornia és így tovább, azért ezek az országok figyelembe veszik a környezetet szintén, és ezt tiszteletbe kell, hogy tartsuk. De azt akartam mondani, hogy Olaszországot például nemrégiben nevezték meg a világ legegészségesebb országaként, és szerintem ez is a, a hitelességet jelzi, mert nagy figyelmet fordított ezeknek a témáknak, ugyanúgy egyébként, ahogy más európai tagállamok is. Tehát tényleg azt kívánom, hogy ezeknek a tapasztalatoknak a gyümölcsét arassuk le, ezek meglévő tapasztalatok, ne csak az elméletből induljunk ki, mert hogyha állandóan az elmélethez ragaszkodunk, akkor ahelyett, hogy egy jó gyakorlatban felhasználható eredményhez jussunk, túlságosan is elméletiek maradunk, túl messze megyünk, hogyha mondjuk holnap után 20 mg per kilót akarunk bevezetni, csak mondok egy példát, ez nem, re, re, nem realista egyáltalán, de csak így mondok egy példát, tehát tegyük fel, hogy ezt akarnánk bevezetni hirtelen, akkor ez hirtelen nagyon költséges lenne, amit csak nagyon kevesek tudnának megvalósítani. De ha ehelyett megtalálnánk a gyakorlatban tényleg valóban reálisan elérhető értéket, tehát hogy mi az, ami maximálisan, ami teljesíthető, akkor minden állampolgárnak a javát szolgálnánk. Tehát nem az lenne, hogy a kevés privilegizált helyzetben lévő ember, aki megengedheti, hogy többet fizessen, jól élhessen. Ugye nagyon országokban a, nagyon sok tagállamban a bio élelmiszer az abba a kategóriába tartozik, amit csak a gazdagabbak tudnak megfizetni. Az én hazámban is egyébként így van ez, tehát nem eszik mindenki minden nap bio élelmiszert, hanem csak ritkán. Tehát ezt akar, azt akarom ezzel mondani, hogy ne kreáljunk párhuzamos rendszereket, tehát hogy van, vannak kiválóak a keveseknek, és sokkal kevésbé jók a többségnek. Tehát ez az a fajta egyensúly, amit meg kell, hogy találjunk, találjunk minden téren. Tehát meg kell nézni, hogy mi az, ami már megvan, én egyébként beszéltem már kollégákkal, holland, svéd és más kollégákkal, és láttam, meg már hallottam azt, hogy minden országban van egy-két olyan terület, ahol már kiváló eredményeket értek el, kiválóak a tapasztalatok, tehát használjuk ezt fel, és a gyakorlatból induljunk ki, mert így több millió európai számára tehetünk valami jót, akik most tőlünk várják, hogy az egészségüket védjük. Tehát ne a kevés privilegizált állampolgárt célozzuk meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák! ezt az eszmecserét, megköszönöm az előadóasszonynak, és még gyorsan az időbeosztást hadd mondjam. A szakbizottság május 30-án szavaz, az INKO szakbizottság július 13-án, a plenáris ülésen pedig szeptemberben fog majd sor kerülni a szavazásra. A ma délutáni napirendünk végére értünk itt a Környezetvédelmi Bizottságban, úgyhogy holnap 9 órakor folytatjuk. Voilà. Bonne fin d'après-midi.